Colleghi, cominciamo la seduta. Kezdjük az ülést, hölgyeim és uraim. Szeretném üdvözölni a megjelent kollégákat, és szeretném üdvözölni a nemzeti parlamentek képviselőit itt az Európai Parlamentben. Közös vitánk lesz. Nagyon fontos okból gyűltünk itt össze itt most ebben 28 képviselő van 13 EU-s tagállamból, és ezen kívül még Schengeni országokból is érkeztek kollégák. Mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez az esemény ma. Másrészt pedig szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy mennyire lényeges ez, hiszen a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti kapcsolat kihat erre a különleges bizosságra is. Az Európai Parlament is részt vesz a szervezet bűnözés elleni harcban. Az egyik prioritása bizony szakbizottságunknak is. Tehát ez a különleges bizottság feladata, a korrupció, a pénzmosás és a szervezet bűnözés elleni harc. Köszönetet szeretnék mondani a jó kapcsolatokért, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy eljöttek erre az ülésre a nemzeti parlamentek képviselői. Ez a vitánk magva. És nagyon fontos, hogy együttműködve próbálunk a problémán úrra lenni. Megpróbáljuk kicserélni a tapasztalatainkat. Először is arról szólnék, hogy hogyan szerveztük meg. Ma reggel körülbelül 200 módosító érkezett a különféle frakcióktól, és jelentésről van szó, tehát a szervezetbűnözésről, a pénzvasásról és korrupcióról. Az előadóknak szeretném már most megköszönni munkájukat. Az első módosító csomag azt mutatja, hogy milyen irányba kell elmozdulnunk, el kell gondolkoznunk, hogy milyen úton szeretnénk tovább haladni a bűnözés ellen, hogy a legjobban felléphessünk a szervezet bűnözés ellen. A bizottság tagja kb. 20 perces beszédet tart majd az előadások után. Ezután a bizottság képviselőjének lehet kérdéseket feltenni. Ezután pedig eh, Jakolino úr jelentése után tagállamok képviselői is felszólalhatnak, felszólalhatnak, és utána pedig az első panel a szervezet bűnözéssel foglalkozik. Ezután pedig 40 percet szántunk a vitára. Ezután pedig 16 óra 15, kor a korrupció, 16 óra 50-kor a korrupcióról tartunk majd vitát, és ez után Ismét 40 percet szánunk a, a kérdésekre és a feleletekre. Ezután a pénzmosás következik. És itt is természetesen meghallgatjuk a kérdéseket, véleményeket. És a végén egy koktélfogadásra szeretettel várunk mindenkit. Nos, hát hogyan is szerveztük ezt a mai napot? Úgy csináltunk mindent, hogy az összes kollégának lehetősége nyíljon arra, hogy elmondja a véleményét, de természetesen nem minden témához tudunk majd hozzászólási lehetőséget biztosítani, mert rengeteg felszólaló lesz. Úgyhogy annak érdekében, hogy jól működjenek a dolgok, azt kérem, hogy mindenki tartsa be azt, hogy két percben szólal fel, és azt is, hogy a kérdéseket az éppen aktuális téma fényében tegyék fel. És minél rövidebben, velősebben, ugyanis a válaszok a lehető legpertinensebben így lehet majd megfogalmazni. Tehát ez egy olyan módszertan, amivel talán gördülékenyebbé tudtuk tenni a mai vitát, és ezért különböző színű regisztrációs papírokat biztosítottunk mindenkinek. Fehér, az általános beszélgetés a biztosasszonynal, a sárga, illetve a kék, a szervezetbűnözés, a narancsárga, a korrupció és a zöld a pénzmosás témáját fogja jelenteni és nem sokára az asszisztensek össze fogják szedni ezeket a papírokat, kártyákat. Az európai, illetve a, nemzet, illetve a nemzeti parlamenti képviselők egymást fogják követni a felszólalásokban. Úgyhogy minden egyszer, egyes panel után két kérdés fog majd elhangzani, kettő a nemzeti parlamentektől, és még egy az Európai Parlament képviselőjétől. Aztán, hogyha látjuk, hogy módosításokra van szükség, akkor ezt meg fogjuk tenni az ülés közben is, annak érdekében, hogy minél sikeresebb legyen a mai találkozónk. Úgy gondolom, hogy a dossziéban minden fontos információ benne van. Cset Cecília és kedves kollégák, azt szerettem volna elmondani, hogy a Krim szakbizottság nagyon sok kollégája éppen egy fontos szavazáson vesz részt a LIBE szakbizottságban, az elkobzásokról szóló irányelvvel kapcsolatos szavazáson vesznek részt. Egyébként én, én is ott kellene legyek, hiszen árnyékjelentéstevő vagyok, de miután itt van Cecília, ezért őt szerettem volna megtisztelni, és át is adom rögtön a szót, hogy bevezetését megtartsa. Thank you very much, uh, Sonia. Köszönöm szépen, Sonja. Hölgyeim és uraim, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma délután, és annak is örülök, hogy uh, ilyen nagy érdeklődéssel fordulnak uh, ezek felé a fontos témák közé, és a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament tagjai alkalmat kapnak arra, hogy egy kis leltárt vonjunk a helyzettel kapcsolatosan. Három területre összpontosítunk a fellépéseinkben, persze ezeknek különböző aspektusait tudjuk majd boncolgatni ma délután. Először a piacok, mint a kiberbűnözés, kábítószer, kereskedelem, másodszor penetráció az legitim gazdaságban, a harmadik pedig az információcsere javítása a különböző hatóságok között és a tagállamok között. Először a szakpolitikai kontextust eh, fejtsük ki. A Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és új jogalapot teremtett, és hangsúlyt helyezett a bűnözés elleni harcra, és különösen a szervezett bűnözés elleni harcra. A prioritásokat a Stockholmi program és a eh, több éves szakpolitikai eh, stratégia határozza meg, egy általános biztonsági stratégián belül jött ez létre, ez 2010-ben bocsátotta elő a bizottság és a tagállamok ekkor el is fogadták. A szakpolitika meghatározza, hogy hogyan kell döntéseket hozni ezen a területen az Európai Parlament teljes részvételével, de a nemzeti parlamentek még fontosabb szerepet kapnak ebben. Éppen ezért fontosak az ilyen jellegű találkozók, hogy tudjunk egyeztetni a bizottság részéről a nemzeti parlamentekkel is. Ami a piacokat illeti, az internetes bűnözés olyan terület, ahol egyre szofisztikáltabbak a szervezett bűnözői szervezetek, szervezetek. Biztonságot szeretnénk a napi internetes életünkben, és az állampolgárok is szeretnék, szeretnének megbízni az internetben. A növekedés és a bizalom szempontjából ez nagyon fontos, csak úgy, mint az adatvédelem, a személyes adatok védelme. A kiberbűnözéssel szemben nagyon fontos volt, hogy januárban az Európol kiberbűnözési központja elindult, egy fókuszpont is létrejött Európában, amely támogatja a tagállamok nyomozásait, és szakértelmet nyújt az új kiberbűnözési fenyegetettségekkel kapcsolatosan. Egy hónappal később két kollégámmal, Néli Krúzzal, aki a digitális gazdaságért felelős, illetve Keti Aston alelnökkel aki bemutattunk egy kiberbűnözési stratégiát, és nagyon pozitív visszajelzést kaptunk ezzel kapcsolatosan a nemzeti parlamentektől és az Európai Parlamenttől is, és nagy várakozásokkal tekintünk az együttműködés elébe. A nemzeti parlamentek is nagyon fontos szerepet játszanak ebben, különösen a nemzeti kiberbűnözési stratégiák végrehajtásában. Karácsony előtt elindítottuk az Egyesült Államok főgyészével, a gyermek szexuális kihasználás visszaélésekkel szembeni hálózatot, ez 50 országot ölel fel a világ minden részéről. A legmagasabb politikai szinten ezek az országok elkötelezték magukat, hogy ez ellen a szörnyű bűnözési forma ellen fellépnek közösen az elkövető küldözésével, csökkentve az interneten elérhető gyermekpornográfiai képeket és eh, anyagokat, és eh, fokozva a tudatosságot a problémával kapcsolatosan. Ehhez kapcsolódik egy másik eh, téma, az emberkereskedelem, ami szintén egy borzalmas megszegése az megsértése az emberi jogoknak, és nagyon fontos terepe a szervezett bűnözők működésének, az első adatgyűjtési jelentés is erre mutatott rá múlt héten, vagyis arra, hogy 18%-kal növekedett ennek a bűnözési területnek az aktivitása, és 13%-kal csökkent az elítélések száma, illetve az elítélő ítéletek száma, vagyis ez egyfajta olcsó bűnözési forma a bűnözők számára. A stratégiában nagy hangsúlyjal szerepel, hogy a tagállamoké elsődlegesen a felelősség ezzel kapcsolatosan az új irányelv, amit a tagállamoknak már április 6-áig át kellett emelniük a jogszabályaikba, nulla toleranciát, zéró toleranciát fogalmazunk meg az ilyesfajta bűncselekményekkel szemben, védve az áldozatokat, és ezt nagyon rövid idő alatt sikerült elfogadni ezt a jogszabályt, azt is megmutatva, hogy milyen fontos ez az Európai Unió számára, de csak kilenc tagállam ültette át teljes egészében ezt az irányelvet, és természetesen minden tagállamra vonatkozik ez a kötelezettség, hiszen mindenki számára nagyon fontos ez az irányelv. A nemzeti parlamenteknek fontos szerepe lehet ebben, hogy előmozdítsák a végrehajtást, és valósággá váljon ez a jogszabály. Azután eh, a lőfegyverekkel kapcsolatosan is kell néhány szót szólnom. Ezek eh, kapcsolódnak nagyon sokféle bűnözési formához, és fenyegetettséget eh, jelentenek mind a tényleges, mind a vélt biztonságra, a megélt biztonságra nézve. Franciaországban, Belgiumban, Norvégiában is olyan események történtek, amelyek még jobban hangsúlyozzák ennek a szabályozásnak a fontosságát. A stratégiát erre vonatkozólag az év végén fogjuk elfogadni. A lőfegyverek kriminalizációjával foglalkozik ez a csomag, illetve az erre vonatkozó kötelező szabályokkal. A Krimbizottságtól és a nemzeti parlamentektől is várjuk az elképzeléseket, ötleteket ezzel kapcsolatosan. Egy nyilvános konzultációt is elindítottunk a lőfegyverek témájában szeretnénk minél több érdekeltet elérni, akár a civil szervezetekre, vagy az áldozatokra is gondolhatunk. A kábítószer kereskedelem piaca a legnagyobb bűnözői piac. A statisztikák azt mutatják, hogy az EU-ban 128 tonna kokaint fogyasztanak, és több mint 700 túladagolásos haláleset következett be, és az MCDDA, ami Lisszabonban székel, egy közös jelentést készített a tavalyi évben, egy Európai Uniós piaci jelentést készítettek tudományos és gyakorlati adatokat összefogva, ami a kereskedelemre és a fogyasztásra is vonatkozik, és ez nagyon rámutat arra, hogy a mobil amfetamin termelés, illetve az egyéb bűnözési formák milyen súlyosságú problémát jelentenek. Különböző ügynökségek összefogásával tudunk hatékonyabban fellépni ezzel szemben. Aztán a legális gazdaságba való behatolás. Tudjuk, hogy készpénz alapú a, a szervezett bűnözés, és a profitokat átemelik a, jogi, a legális gazdaságba, éppen ezért a pénzmosás és a korrupció ellen próbálunk minél erőteljesebben fellépni, és harmonizálni a szabályokat ebben a tekintetben. A pénzmosás nagyon komplex tevékenység és jelenség, nagyon sok arca van, és nagyon sok szögből kell megtámadni ezt a jelenséget Javítani kell az együttműködést a tagállamok pénzügyi hírszerzési egységei között, hiszen ők nagyon fontos szerepet kapnak a pénzmosás elleni és a terrorizmus elleni harcban. A nemzeti hírszerzési szerveknek van egy nemzeti platformja, illetve egy EU-s platformja, amely lehetővé teszi a bizottság és a tagállamok között a legjobb gyakorlatok cseréjét. Egy javaslatot is elfogadtunk a negyedik pénzmosás elleni irányelv keretében, hogy javítsuk a jogi kereteket a felülvizsgált pénzügyi cselekvési tervre vonatkozó terv kapcsán. Aztán a korrupció a másik útja annak, hogy az illegitim pénzek a legitim gazdaságba kerüljenek. Persze azért nagy különbségek vannak a tagállamok között, de mindegyiket érinti ez a jelenség. Óriási összegeket érint a korrupció akár egy egész Európai Uniós költségvetésnyi pénz vész el a korrupció miatt minden évben, és ráadásul aláássa, aláaknázza a bizalmat ez a jelenség a közhatalomban. Egy jelentés is megjelenik ezzel a jelenséggel kapcsolatosan nyáron, a korrupció ellenes jelentés. Növelni szeretnénk a bizalmat a tagállamok között, a jó gyakorlatok cseréjére, a korrupció elleni fellépésre bárhol is van erre szükség. És testre szabott ajánlásokat fogalmaz meg majd ez a jelentés a tagállamokra egyenként és az EU egészére is. Konstruktív bírálattal is élünk majd a tagállamokkal szemben és nagyon fontos, hogy benchmarkokat, benchmarkokat határozzunk meg a korrupció ellenes politikában. Az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek támogatása kulcsfontosságú ezen a területen is, és reméljük, hogy mindkét fórumon további munka folyik majd az ajánlásokkal kapcsolatosan. Szeretnénk minél gazdagabbá tenni ezt a jelentést, és amikor majd megjelenik a jelentés, akkor remélhetőleg az ajánlások végrehajtása is zökkenőmentes lesz. Szonya az imént említette, amikor néhány kolléga hiányát próbálta magyarázni, hogy milyennyire hiányoznak az eszközök a bűnözői pénzek befagyasztására, és éppen ezért az ilyen vagyonelemek elkobzására és befagyasztására egy új jogszabály tervezetet készített a bizottság és éppen most szavaznak erről ebben a pillanatban. Remélem, hogy sikeres lesz ennek az eredménye, hiszen ez egy nagyon fontos irányelv. Végül pedig jobb információ áramlásra van szükség a nemzeti hatóságok és az Európai Uniós intézmények között az Európol hozzáadott értéke felmérhetetlen, hiszen elősegíti az információcserét, az információk elemzését, de a határokon átnyúló információcsere javítása kultúraváltás jelent sok rendőrség számára. Nagyon sok eszközünk van már most is, de ezeket nem használják ki kellő mértékben, és nagyon fontos az információcsere, az együttműködés tekintetében megvizsgálni ezeknek a lehetőségeknek a javítását, illetve azt, hogy hogyan lehet őket jobban kihasználni. Aztán el kell mozdulnunk fokozatosan egy európai rendőrségi kultúra irányába, akár a képzés területén, és erre a jogalapot is meg kell teremteni a szerződéssel összhangban. És aztán egy új mechanizmust kell létrehozni, a parlamenti felügyeletre. Nemzeti parlamenteket is bevonunk ebbe, előzetes és utólagos tájékoztatással, illetve konzultációval. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamenteket bevonjuk az erre vonatkozó vitába, illetve a több éves munkaprogram vitájába az ügynökség munkája tekintetében. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek információt is kapnak az éves tevékenységi jelentések formájában, illetve egy záróbeszámolót is kapnak, fenyegetettségelemzést, stratégiát, stratégiai elemzéseket, amelyek a politikai célkitűzésekhez kapcsolódnak, és az Europol különböző elemzéseket küld majd át a tagállamoknak, illetve ad át a tagállamoknak. A gyakorlati együttműködésről is e, e, lesz majd szó ebben a jelentésben. Remélhetőleg az Európol az Európai Parlamenttel minél jobban együtt tud működni az információkhoz való hozzáférés területén. A képzés tekintetében azt javasoltuk, hogy az Europol és a CEPOL összevonásra kerüljön, hogy a képzés és a támogatás, a műveleti támogatás és együttműködés még közelebb kerüljön egymáshoz, és hogy a hatékonyság is fokozódjon, hiszen egyre korlátozottabbak a pénzügyi erőforrásaink. Nagyon fontos, hogy minél jobb legyen a képzés minősége, és ezt egyébként a bűnöldözési képzési séma keretében is hangsúlyoztuk már. Nyilván ehhez pénzre van szükség. A több éves pénzügyi keretről folyó vita még folyamatban van. A belbiztonság területén a bizottság erőteljes egyszerűsítésekre tett javaslatot. Az egyszerűsítés, bármilyen számokról is beszélünk, azért nagyon fontos kérdés, és a megosztott irányítással a tagállamok jobban ki fogják tudni használni a rendelkezésre álló szakértelmet. A biztonsági területen egy egységes alapot szeretnénk létrehozni a rendőrség, határőrizet és terrorizmus elleni fellépésre nézve, tehát legyen egy migrációs és egy biztonsági alap, ez a célunk, hogy ez rugalmasabb legyen ez a rendszer a pénzügyi erőforrások elosztására, több éves tervezés alapján történik majd mindez. És most az európai parlamenti kollégákra kell majd megint számítanom, hogy ezt a megállapodást támogassák. Az Európai Parlament, Nemzeti Parlament Tisztelt jelenlévő képviselői, Szónia, nagyon sok feladatunk van még, de nem akarom eh, túlságosan, nem akarok visszaélni senkinek az idejével. Köszönöm szépen bevezetőként. Ennyit szerettem volna elmondani, várom a kérdéseket. Grazie, Cecilia. Io devo dire... Köszönöm szépen. Annyit szerettem volna elmondani az elhangzottakkal kapcsolatban, hogy már nagyon régóta vártam azt, hogy eh, a nemzeti parlamenti képviselőkkel közösen tudjunk eh, erről a témáról eszmét cserélni. Azért is, mert a mi szakbizottságunk munkája rendkívül fontos téma a parlament számára, de engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy általában az Európai Unió 500 millió állampolgárának biztonsága szempontjából is. És most először a korrupcióról, pénzmosásról, illetve szervezett bűnözésről egy külön szakbizottságot állított fel az Európai Parlament. Ez azért is volt lehetséges, mert te, kedves Cecília, támogattál bennünket ebben, akkor, amikor én felvetettem ezt, egy nagyon egyszerű kérdést, talán banálisan is hangozhatott, vetettem fel. Azt szerettük volna megtudni két évvel ezelőtt, hogy léteznek-e azzal kapcsolatos tanulmányok, hogy az illegális gazdaság milyen szintű az Európai Unióban, és milyen hatása van ennek a gazdaságra. Mi a maffia mm, beágyazottsága az összes tagállamban, és egyáltalán vajon mindegyik tagállamban jelen van-e a maffia, vagy csak bizonyos tagállamokban. Tehát fontos volt látni számunkra azt is, hogy a pénzmosás milyen mértékben befolyásolja az Európai Unió gazdasági életét. Nos, akkor Cecilia Malmström nagyon egyszerű választ adott, de mégis számomra ez egy történelmi válasz volt, ugyanis ő egész egyszerűen azt válaszolta írásban, hogy mind a 27 tagállam sajnos érintett ebben a kérdésben, Ugyanis az európai bűnszervezetek minden tagállamban igenis és be, egy, beágyazottak, tehát senki sem úszta ezt meg, úgymond, és ezért innen jött aztán az a gondolat, hogy szervezzünk egy külön bizottságot erre a témára. 2011. októberében született erről egy döntés, és onnan kezdve kértük, hogy, hadál, hogy felállíthassunk egy külön bizottságot, most már egy éve meghallgatásokat szervezünk mindezekben a témákban, amelyek, amely témák nem csak ahhoz segítenek bennünket hozzá, hogy megértsük a helyzetet, felmérjük a helyzetet, hanem hogy megpróbáljunk válaszokat adni a politika részéről annak érdekében, hogy a szervezet bűnözés elleni harcot támogatni tudjuk, jogalkotási eszközekkel. Úgyhogy nem olyan régen Washingtonban jártunk, misszión. Pontosan azzal a célral, hogy harmadik országokkal való együttműködési lehetőségeket derítsünk fel. és ott nagyon sok hatósági képviselővel találkoztunk, akik a korrupció, a pénzonsás, illetve a szervezetbűnözés elleni harcban fontos szerepet töltenek be, a igazságügyminiszter helyettessel találkoztunk, valamint a pénzügyminisztérium illetékes vezetőivel, illetve a, illegális tevékenységekből befolyt javak lefoglalásával foglalkozó hivatalnál is jártunk, ugyanis nekik nagyon érdekes rendszerük van azzal kapcsolatban, hogy hogyan is lehet elosztani ezeket a javakat. Nem tudom, hogy mit gondolnak a nemzeti parlament képviselői, a nemzeti parlamentek képviselői ezekkel a fontos kérdésekkel kapcsolatban. Ez egy nagy lehetőség, a mai napon ezen a meghallgatáson fel lehet tenni a kérdéseket, és reméljük, hogy önök is támogatni tudják a mi különbizottságunk munkáját, hiszen úgy gondolom, hogy akkor lesz sikeres a munkánk, hogyha a nemzeti parlamentek is támogatják azt. Kezdődik tehát a vita. Elnézést kérek előre is, ha rosszul mondom valakinek a nevét. Duan Hannika kérte a szót, aki Svédországból érkezik. Neki adom meg a szót először, és aztán Nenti Miroslav következik a Cseh köztársaság szenátusából. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. A Svéd Jogi Bizottság nevében a következő szeretném előadni. arról van szó, hogy elképzelhető egy európai ügyészségi hivatal felállítása. Azonban ennek a feltételei még nincsenek meg. Tehát nagyon hasznos lenne véleményem szerint, véleményünk szerint, hogyha a bizottság folytatja ezeket a terveket, tehát hogy legyen egy európai ügyészi hatóság, akkor konkrét jogalkotási javaslatot kell tennie. Egy ilyen javaslatot nagyon alaposan meg kellene vizsgálni, hogy van-e valamilyen alternatíva. Köszönöm szépen a szót. Eh, És most pedig a cseh kollégának adom meg a szót, aki a szenátustól érkezett. Igen, tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt Kollégák, szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy meghívtak minket erre a megbeszélésre. Most röviden szeretném vázolni a Cseh Köztársaság szenátusának álláspontját azon témák tekintetében, amelyekről ma szólunk. Már nagyon régóta vizsgáljuk ezeket a kérdéseket, és a bűnmegelőzés tekintetében azt képviseljük, hogy legyenek nemzetközi európai normák a bűnüldözés tekintetében is. Itt elsősorban a terrorizmus finanszírozására gondolok, illetve információ áramlásokra, az illegális pénzmozgások megakadályozására. Bizonyos problémákat is kidomborítottunk, és nem terrorista jellegű bűnözők elleni küzdelem is nagyon fontos lenne. Úgy gondoljuk, hogy szükségünk van jogi szabályzásra, azonban a jogi szabályzásokhoz mindenképpen szükséges vizsgálatokat végezni. És nagyon fontos az, hogy Európolhoz hasonló európai szervek együttműködjenek a bűnüldözés és a bűnmegelőzés tekintetében. Nagyon fontos ez például az euró és egyéb valuták védelmében, és itt mindenek előtt a pénzhamisításra gondolok. Rámutattunk arra is, ugyanúgy, mint az előbbi esetben, hogy az európai jogalkotásnak itt is az arányosság elvét kell követnie. És csak is annyira kell harmonizálni a büntető jogot, amennyire szükséges. A bűnözés elleni fellépés, illetve a különféle büntetőjogi szankciók egységesítése is elképzelhető. Véleményünk szerint szankcióknak egy bizonyos mennyiségét lenne szüksége harmonizálni. Tehát például akik eh, együttműködnek a bűnüldözéssel, eh, ott eh, enyhébb szankciókon is el lehet gondolkodni. Köszönöm. Köszönöm. SND Tanya Fajon. Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Köszönöm szépen a szót. Örülök. Biztos asszony, hogy jelen van ezen az eszmecserén. Véleményem szerint eh, nagyon lényeges az eszmecsere ebben a különleges bizottságban, hiszen ma egy eh, jelentés tervezettel foglalkozunk, amelyben eh, nagyon jó kezdeményezések vannak. Jakolino úr jelentéséről van szó, amely a szervezetbűnözéssel, pénzmosással és korrupcióval foglalkozik. Tehát Például a politikai pártok finanszírozásának nagyobb transzparenciáját is el lehet érni úgy, hogy fekete listára helyezünk bizonyos vállalatokat, amelyek illegálisan támogatnak politikusokat. Az európai ügyészség felállítása már egy tíz éves terv. Tehát az európai Európai Unióról szóló szerződés is tartalmazza. Ezt azonban a bizottság még nem tett konkrét javaslatokat, hogy hogyan lehetne létrehozni egy ilyen hatóságot. Az Európai Ügyészség például motiválhatná a tagállamokat, hogy hatékonyabban és gyorsabban hajtsák végre az ügyeket. Tehát itt az ideje, hogy haladást érjünk el. Esetleg szólna nekünk arról, hogy mi várhatunk ezen a területen. Amit még szeretnék elmondani, az a korrupcióra vonatkozik, és a Európai Bizottság idén publikálandó jelentéseire. Tudjuk, hogy vannak jelentések a korrupció helyzetéről a különböző tagállamokban, és a Transparency International ezeket publikálja. Azonban a korrupciónak nincsen egy nemzetközi legelfogadott definíciója, és ugyanez vonatkozik a szervezet bűnözésre is a jelentés javaslatai ezeket a fogalom meghatározásokat mind kérik. Szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy hogyan állítsuk ezt össze. Tehát milyen kritériumok alapján dönthetjük el, hogy miről van szó, hiszen a jelentésnek csak is így van egy széles alapja. Köszönöm. adesso Köszönöm szépen, most pedig a lengyel szenátus Jan Ruleszki. Pozwolę sobie na dwie uwagi. Po pierwsza, to, że w wystąpieniach państwa myślę, że... Mindenek előtt nem tudom, hogy van-e elég időm, hogy eh, előadja mindazt, amit szeretnék a korrupcióról, és így, so, és így tovább. Másrészt pedig Még egy szót sem szóltunk a megelőzésről. Beszéltünk például a fiatalok kábítószer használatának a megelőzéséről. De ne felejtsük el, hogy a korrupció fertőző, mint a baktériumok. Alacsony szinten kezdődik az óvodában, az általános iskolában, és utána pedig a társadalmilag kirekesztett emberek korrupcióval élnek, és létrehozzák a szervezet bűnözést. Éppen azért szükséges fellépni a korrupció ellen, és pedig már az iskolában kell kezdeni. A korrupció úgy kezdődik, hogy kis ajándékokat, kis hála jeleket adnak egymásnak a gyerekek. Néhány országban a korrupció szokásnak, hagyománynak minősül, és nem tartják veszélyesnek az egész társadalom számára. És a korrupcióban részvevők is így ítélik meg. Ebben a jelentésben foglalkoznunk kell a korrupció elleni fellépéssel, az iskolai korrupció elleni fellépéssel. A múltban is voltak már eszközeink, és a múltban is lehetővé vált megváltoztatni bizonyos hagyományokat, amelyek károsnak bizonyultak. Azonban ma itt az internet, és például bizonyos országokban mm, tolerálják a korrupciót, és nem lépnek fel ellene. Ez pedig átlacsan más országokra is. de az előttem szóló már szólt a politikusok körében meglévő korrupcióról. Nagyon jó téma ez. Na hálás a média számára is. Azonban másrészt úgy gondolják, hogy a politikusok között elterjedt a korrupció. Tehát, hogyha valaki egy politikusnál lobbizik, akkor azt hiszi, hogy hát csak át az életét akarja javítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fedroni Pagrianákó kérte a szót a görög szenátusból. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm, hogy ma eljött erre a találkozóra. Köszönöm a biztos asszonynak ezt a nagyon részletes bevezető előadást. Hogyha lehetséges, én feltennék egy kérdést. Gondolkodtak-e már a következő témákon? A nemzetközi tanulmányok szerint vannak olyan országok, ahol emberkereskedelem, kábítószerkereskedelem, zajlik, és különböző tényezők ezt elősegítik, mint például az adott ország földrajzi elhelyezkedése, a gazdasági válság megjelenése, vagy a határaik nyitottsága. Ebben az összefüggésben a szervezett bűnözéssel szembeni fellépés pénzügyi befektetést is igényel, ha valóban eréllyel akarunk ezzel szemben fellépni. Nagyon sok országot nagyon súlyosan érint a gazdasági válság, és a kiigazítási programjaik keretében megszorításokat kell, hogy eszközöljenek, akár a, az ügyészi szolgálatoknál, vagy pedig a rendőrség esetében is. Ilyen országok esetében hogyan lehetséges az, hogy elvégezzék a törük elvárt, illetve szükséges munkát ezen a területen? Az Európai Unió vajon rendelkezésre bocsát majd pénzeket ilyen országok számára, hogy megtegyék, amit meg kell tenniük ezen a területen? Más szakpolitikai területeknek is ehhez kell alkalmazkodniuk. Elképzelhető, hogy a válság által súlyutott országok lesznek a leggyengébb láncem, és azután ők adnak hozzáférést az európai piachoz a bűnözőknek. Köszönöm. Liberálisok nevében Bill Newton Dunn következik. Köszönöm szépen brit liberális vagyok itt az Európai Parlamentben. A következő kérdésem lenne. Egy hatalmas paradoxonban élünk. Ahogyan a biztos asszony is elmondta, hatalmas a szervezetbűnözés, ráadásul minden évben csak növekedik, és nagyon sok munkahelybe kerül ez, és ráadásul adó forintokban nem is kevésbe szükség van a munkahelyekre, szükség van a pénzre is, nagyon rossz, nehéz időket élünk, tehát ugyanakkor, és itt van ebben a paradoxon, a kormányok nem igazán tesznek semmit. Nem tesznek semmit annak érdekében, hogy például egymás, ele, egymás felé bizalommal forduljanak. Tehát azt hiszem túl kevés dolog, és túl lassan történik ezen a területen. Hatalmasak a kihívások, és a legnagyobb kihívás talán az, hogy hogyan tudjuk rávenni nemzeti kormányainkat arra, hogy együtt lépjenek fel a szervezet bűnözés ellen, és ezzel megőrizzenek sok százezer munkahelyet és adóforintokat. Hogyan lehet tehát motiválni a kormányokat, hogy ne féljenek attól, hogy ez a borzalmas helyzetet a közvélemény elé ter- terjesszék. Grazie, Bill. Köszönöm, Bill. Francia szenátus, François Pillen. Köszönöm szépen. Az, hogy egy különbizottságot alkottak ezen a területen, azt mutatja, hogy valóban fontos témának gondolják a szervezet bűnözés elleni harcot, és ennek természetesen örülünk. Rendkívül káros tevékenységgel van dolgunk, de a kérdés valószínűleg csak akkor fog majd felmerülni, hogyha konkrét jogi megoldásokat akarunk foganatosítani. Fontos az, hogy az intézkedések hatékonyságát összhangba tudjuk hozni a személyes szabadságjogok tiszteletben tartásával. És ez természetesen azt mutatja, hogy például a magán megtakarításoknál milyen küszöböket alkalmazunk a vizsgálódások során, nyomozás során? Tulajdonképpen le lehetne most már technikai úton mm, állítani az összes készpénzes fizetést, de egy olyan listát is fel lehetne állítani, amelyen szerepelnek mindazon cégek, magánvállalkozások, amelyeket ajánlani tudunk az európai közbeszerzés számára. Grazie adesso per la camera. Köszönöm. Romániából érkezett, az alsóházból Roszáó képviselő. Grazie, innanzitutto. Köszönöm szépen. Először is szeretnék Szonya Álfánót köszönteni. A román parlamentben dolgozom, és az olasz kisebbséget képviselem a parlamentben. A kisebbségekről szólva, azt tudom elmondani, hogy 1992 óta a kisebbségek a román parlamentben képviseltetve vannak. Biztosíthatjuk, hogy Romániában az Európai Unió új tagállamában a pénzmosás, a szervezetbűnözés és a korrupció olyan jelenségek, amelyek új jelenségként jelentek meg a fiatal demokrácia történetében. Éppen ezért fontos számunkra a helyzet jogi megtámogatása, és más országok igazságügyi szerveivel szorosabbra fontuk az össze, az együttműködésünket. A kérdésem a következő lenne. Minden egyes alkalommal, amikor Brüsszelben az MJB jelentését elhozzuk, akkor mindig kritika ér bennünket. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan értékelik a mi erőfeszítéseinket, hogy ezeket a jelenségeket visszaszorítani kívánjuk Európában és Romániában. Köszönöm szépen, Grozáú úr! Én is szeretném Önt köszönteni, és most megadom a szót Malmström asszonynak, hogy válaszolni tudjon a felvetett kérdésekre. Thank you very... Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhányan inkább kommentárokat fogalmaztak meg, mint kérdéseket de nagyon jó kezdődött a vita. A svéd kollégámnak válaszolnék, tehát először is az európai ügyészség. Vivian Redding kolléganőm felelős ezért a kérdésért. És tudom, hogy pont most hatástanulmányt készített és később, de még az idei év során, nem ismerem a pontos menetrendet, de előterjeszt majd konkrétumokat is ennek értelmében. Tehát ez lett volna az európai ügyészségről. Tehát Reding asszony most éppen hatástanulmányt végeztet. Fajon asszony a korrupcióra kérdezett rá. Tehát szinte óránként próbáljuk definiálni. Nagyon széles definíciója, tehát a hatalommal való visszaélés privát előnyökért. Az ENSZ így definiálja a korrupciót, és sokan nem hasonlóan definiálják. Tehát említi a Transparency International-t, tehát használunk a Grekótól, az ENSZ-től információkat, tudós intézményektől, a tagállamoktól kérdezzük, hogy mit tehetünk jobban ebben a tekintetben. Természetesen a megelőzésre koncentrálunk. Valaki említette a korrupció megelőzését. Tehát ez nagyon fontos. És vannak jó példák, amelyeket megpróbálunk elterjeszteni. Tehát nem, nem akarunk megkettőzni dolgokat, hanem szeretnénk segíteni a tagállamoknak egyéni alapon, hiszen nincsen egy eh, mindenkire ráhúzható ruha. Az eredményeinket pedig két évente publikáljuk, és így látszik majd a haladás is, amit elértünk. A görög hölgy elment? Nem, ott van. A görög képviselőasszony természetesen tisztában vagyunk, hogy milyen nehézségekkel szembesül Görögország és más országok is, hiszen eh, nagyon eh, erős megtakarítások vannak, és ez természetesen kihat mindenkire. És eh, a görög rendőrség megfizetése is lényeges példa, és természetesen együtt tárgyalunk a tagállamokkal, hogy hogyan tudjuk a prioritásokat és a forrásokat beazonosítani annak érdekében, hogy projektek induljanak be, és bizonyos országokra milyen eh, projektek alkalmazhatók, amelyet utána társfinanszírozunk. Ez fontos önöknek és fontos a rendőrségeknek is Európában. Newton Dunn úr is utalt erre. Nagyon fontos, hogy bizalmat építsünk, és használjuk azokat az eszközöket, amelyek megvannak tehát, eh, hogy mondjuk egy eh, DNS mintát eh, veszünk, és megkérdezünk egy tagállamtól, hogy megvan-e az adatbázisában ez a DNS, hogy bűnözőket azonosítsunk. Ezek a lehetőségek már megvannak, de nem nagyon élnek vele a tagállamok, és egyetértek Newton Dunn úrral, hogy nincs elég bizalom az európai tagállamok között. Még nem látják az országok, hogy milyen hozzáadott értéket jelez ez, hiszen a szervezet bűnözésen nem tudunk együttműködés nélkül fellépni. Bezzeg a bűnözők együttműködnek, és meg kell kísérelni, lépést tartani velük. Kedves uram, a francia szenátusból azt hiszem, hogy nagyon érdekes dolgokat mondott ön, és minden a Jakolino úr is fog erre majd még utalni de mi a bizottság részéről nem rendelkezünk ezzel kapcsolatos javaslatokkal, például azzal, hogy betiltsuk a készpénzes fizetést. Mindenesetre érdekes gondolat. És ez a lista kérdése is, hogy egy ilyen érdemlistát állítsunk össze a különböző ajánlható cégekről, ez is egy nagyon jó gondolat. Azt hiszem, hogy ezek voltak a kérdések. Nagyon sok kommentár is volt, az asszisztensemmel ezeket leírtuk. Köszönjük szépen egyébként, hogy így támogatják a közös munkát, és mindenkinek nagyon szép délutánt kívánok. Grazie alla commissaria Cecilia Malmström per il tempo preziosissimo che ha voluto dedicarci, soprattutto... Köszönöm szépen ezt a hosszú időt. Nagyon jó volt ez az eszmecsere az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek számára egyaránt. Most pedig megkapja a szót Jakolino úr, aki bemutatja majd azt a jelentést, amelyet ma délelőtt fogadtak el. Jakolino úr, öné a szó. Mindenkinek kellemes délutánt kívánok! Valóban ma reggel sikerült elfogadni ezt a dokumentumot, amely rendkívül fontos dokumentum számunkra. Egy első lépést jelent ez egyben a szervezett bűnözés, korrupció, pénzmosás elleni harcban. Így sikerült tehát a különbizottság munkáját összefoglalni ebben a jelentésben. Minden, tag, minden ö, frakció támogatott bennünket, és ebből is látszik, hogy a maffia, a korrupció, a szervezetbűnözés elleni harc, a pénzmosás, mind olyan témák, amelyekben egyetértünk, az összes politikai erő egyetért a parlamentben ezekben a kérdésekben. Mert ahogyan az már elhangzott, a felszólalók részéről is, csak egy nagyon erős együttműködés a rendőrség, az igazságügyi szervek között, illetve a tagállamok közötti bizalom hozhat olyan konkrét eredményeket, amelyeket mindenképpen szeretnénk elérni. És ezért rendkívül fontos az kobza, az elkobzás, mint eszköz, lefoglalás, mint eszköz. Nem olyan régen egy másik teremben szavaztunk az elkobzás dosszéről, hogy minél keményebb fellépést tudjunk biztosítani a mm, szervezet bűnözés által felhalmozott javak tekintetében. Európai szintű együttműködésre van szükség, nem csak a tagállamok összességét, hanem a bankok összességét is be kell vonni, ugyanígy a jegyzőket, a, például a kereskedelmi kamarákat is be kell vonni ebbe a folyamatba, hiszen ők azok, akik jelenthetnek úgymond gyanús ügyleteket. Többen elmondták már, 120 milliárd euróba kerül Európában évente a korrupció, 770 milliárd dollár a világszinten ez, és több mint ezer milliárd dolláros összegről beszélünk, amikor a javakat mérjük fel, és hát ugye ez mind-mind a legális gazdaságból von ki forrásokat, éppen ezért a mi politikai természetű dokumentumban szeretnénk biztosítani a becsületes állampolgárokat és vállalkozásokat arról, hogy őket támogatjuk. Ezen felül van itt még egy olyan lista is, amelyen azok a cégek szerepelnének, akiket viszont nem ajánlunk európai közbeszerzésekre, mert valamilyen gyanús ügyletbe keveredtek. Éppen ezért fontos az, hogy az olasz modell mentén gondolkodjunk. Egész egyszerűen csak azért, mert máshol nincsen ilyen jellegű jogszabály, és nagyon fontos ebből a szempontból, hogy egy külön büntetési tételként vezessük be a büntetőtörvénykönyvekbe a korrupcióval, maffia, a kapcsolatokkal vállalt, vádolt vállalkozások tevékenységét. Azok a tagállamok, illetve azok a vállalkozások, amelyeknél valamilyen ilyen jellegű probléma már felmerült, ne tudjanak részt venni közbeszerzési eljárásokon más tagállamokban. Fontos számunkra a pénzmosás, a korrupció definíciója, definíciója is, valamint a saját, tehát az elkövető által el, megvalósított pénzmosás, valamint a nem csak pénzre vonatkozó öm, jogszerűtlen magatartás, hanem a mm, mérleghamisítás is ide tartozna. Tehát ezeknek a büntetési tételeknek a definíciójáról is sokat beszéltünk, ezeket sikerült definiálnunk. Aztán hazárjátékok. Ezeket nagyon gyakran a pénzmosásból származó tőkékkel támogatják, és a bunda fogalma, a match fixing, sportfogadási családok, csalások, Nagyon gyakran ugyanis sajnos ez történik, és nem igazi ö, sporttevékenység áll a sportfogadások mögött. Nos, hát ilyen, ezekben az esetekben sportfogadás manipulációkról beszélhetünk, és ezeket mind külön büntetési tételként kell szankcionálnunk. Ez főként a futballmeccsekre jellemző. Ezen kívül konkrétan foglalkoztunk még úti tervek kidolgozásával, olyan ö, határokon átnyúló bűnözői tevékenységekkel, amelyekre például ö, az i, a cyber ö, bűnözés, tehát az informatikai bűncselekmények tartoznak ide. Valamint a bankok szerepére is kiterjedt a munkánk. Rendkívül fontosnak gondoljuk azt, hogy a two Pack-ből, amelyet az Európai Parlament nem olyan régen fogadott el, ezt a csomagot, valamint a bank unió létrehozásának képéről beszéltünk sokat. Ezek mind olyan elemek, amelyek a pénzmosás elleni harc lényegét képezik. A politikai pártokat is egy kicsikét nevelni kellene, úgymond. Nem szabadna megengedni például azt, hogy olyan személyek vegyenek részt a politikai életbe, akiket már, elüld, akiket már elítéltek korrupció, pénzmosás vagy szervezett bűnözésben való részvétel miatt. Őket legalább öt évig ki kellene tiltani a közéletből. Washington egy másik ilyen téma, harmadik országokkal való együttműködés rendkívül fontos, ugyanis a kábítószer elleni harc megint csak egy olyan fontos terület, amely ellen fel kell vegyük a harcot. Jól ismerjük ezt a tevékenységet, nem csak a kábítószerkereskedelemre gondolok, hanem az emberkereskedelemre is, valamint a szervkereskedelemre, amely nagyon gyakran kiskorúakra terjed ki. És eltűnnek sajnos ezek a gyermekek, és ezt ugye megint csak az emberkereskedelem témájához kötném. Tehát elfogadtuk a mandátumunk felének jelentését, ezt júliusban majd a plenárison is szentesítjük, és októbertől kezdve pedig a szervezet bűnözés elleni harcra vonatkozó dokumentumunkkal kezdünk el foglalkozni. Itt ugye a bírók képzése az egyik legfontosabb téma, ugyanis nagyon jó lenne, hogyha az együttműködés megvalósulna az igazságügyi ö, szervezetek között, a Eurojust, a Europol illetve az Európai Ügyészség felállítással tartoznak ide, amelyek a nemzetközi szervezet bűnözés ellen mi harcot tennék sokkal hatékonyabbá. Tehát mivel is foglalkozunk, mindezekkel a dolgokkal foglalkozunk. A Lisszaboni szerződésben az igazságügyi együttműködés, valamint a parlamenti együttműködés nagyon fontos pilléreket jelentenek a politikai döntéshozatali folyamatok során. Tehát a parlament számára nagyon fontos prioritás ez, a bűnözői rendszerek, a szervezet bűnözés elleni harc. Az egyik legfontosabb prioritása az Európai Parlamentnek. Ezt jó, hogyha mindenki figyelembe veszi, ezen felül pedig a bürokratikus terhek leépítése szintén fontos, mert ahol nagy a bürokrácia, ott igen gyakran ez a korrupcióval párosul, társul. Tehát csökkenteni kell a bürokratikus terheket a vállalkozások irányába. Ezt a rövid bevezetésemet ezzel fejezném be, hiszen itt csak abban reménykedhetünk, hogy mindenki felelősséggel fogja végezni ezt a munkáját, a nemzeti parlamentek részéről is. Meg vagyok győződve arról, hogy Reding és Malmström biztos asszonyok a különbizottság végső dokumentumát majd megfontolják, ezt októberben fogjuk elfogadni, és konkrétan be fogják építeni azokba a jogalkotási anyagokba, amelyek a maffia tevékenység elleni harc során elengedhetetlenek. Elnök, köszönöm szépen, most megint vita következik. 5 perc a szervezet bűnözésről. Ez az első panel. Szervezet bűnözés elleni harc címet viseli. Kérem, hogy a nemzeti parlamenti képviselők adják le a kérdésre vonatkozó kék kártyákat, amennyiben kérdést akarnak feltenni. Io avevo elaborato un, come dire, una premessa essenziale nella quale era pure contemplata la... A szervezet bűnözés a mai elfogadott anyag lényegét képezi. Az anyagban három fontos pillért említünk meg, amelyek nélkül elképzelhetetlen a szervezet bűnözés elleni harc. Az első legfontosabb a bűnözők javainak lefoglalása. Lefoglalás, elkobzás. Megelőző jelleggel is Lehet, hogy ezzel vannak olyan tagállamok, amelyek nem értenek egyet, de mi úgy gondoljuk, hogy akár büntetőjogi, akár polgári jogú, jogi értelemben még a kivetett ítélet előtt is preventív jelleggel nagyon fontos szerepet tölthet be a szervezés elleni, szervezett bűnözés elleni harcban. Aztán fegyház Ki? Nem beszélünk kínzásról, de azért úgy gondoljuk, a tapasztalatok alapján, bizonyos tagállamokban vannak erre tapasztalok, hogy amennyiben a bűnöző továbbra is parancsokat osztogatott a börtönfalain belülről, tehát kifelé, akkor mégiscsak fontos az, hogy őt elzárjuk a külfilától. Tehát a boss és az ő társai közötti kapcsolatot megszakítsuk. Erre, ezért van szükség fegyházra. Nagyon fontos természetesen a személyek szabadságjoga, de mégis el kell őt vágni a külvilágtól. Harmadik nagyon fontos kérdés vagyonelkobzás, illetve a fegyházon kívül, az az, hogy minden egyes tagállamban hogy a büntetési tételek közé bevezessük a maffia, maffiával való együttműködés fogalmát, és ezt minden egyes tagállamban ö, érvényesíteni lehessen a bíróságok előtt, amennyiben az egyik tag, valamelyik tagállamban ezt ö, kimondta egy bíróság. Ez a család esetében, valamint az adócsalás esetében is rendkívül fontos. Egyébként úgy gondoljuk, hogy a csalás és a, az adócsalás körülbelül egyharmadát teszik ki a pénzmosás összegének, de mégis nagyon gyakran a szervezet bűnözésbe áramló pénzt ez a terület adja. Ezért rendkívül fontos a jogharmonizáció, hiszen itt nagy kihívások vannak európai és világszinten. 3600 európai bűnszervezetet mértünk fel. Ezeket az adatokat egyébként az elmúlt napokban az Europol biztosította számunkra. 3600 szervezet bűnözői csoportról beszélünk. Ezek az emberkereskedelemben vesznek részt, nagyon gyorsan meg tudják változtatni az emberkereskedelmi útvonalakat például, vagy a drogkereskedelmi útvonalakat is, hiszen ezzel is foglalkoznak a rotterdami kikötő, például nagyon fontos drogkereskedelmi központ, de más példákat is mondhatunk erről. Ezekkel kapcsolatban igen világos kereteket szabtunk, fontos döntésekre van szükség, annak érdekében, hogy az Európai Unió területén fel tudjuk venni a harcot a szervezett bűnözéssel, technológiai szempontból is, hiszen az informatikai bűnözés igen magas szintű. Főként a szolgáltatások területén. Az Europol itt is adatokat szolgáltat, és egyébként egy szervezett bűnözés elleni csoportot is felállítottak az Európolon belül. Az Európai Ügyészségről már röviden szóltunk, aztán a tanúvédelem is nagyon fontos. Ezek rendkívül érzékeny kérdések, hiszen ezek a személyek azok, akik a tanúk, akik hozzásegíthetnek bennünket a mafiózók lefüleléséhez. Elnök, köszönöm szépen, Jakolino úr! Azt szeretném kérni a spanyol parlamentből érkezett kollégáktól, hogy mi az ő véleményük a spanyol bűnt büntető ö, intézetekkel kapcsolatban ezek biztonságosak-e vagy sem? Ö, nyugodtak-e önök azzal kapcsolatban, hogy a börtönökben, ö, fegyházakban, fogházakban vajon nem tartanak-e fenn kapcsolatot a bűnözők vagy pedig jobb, hogyha a fegyház fogalmát vagy kategóriáját fenntartjuk. Mm, itt nem kínzásról van szó, csak egész egyszerűen azt szeretnénk, hogyha a börtön épületén belül nem lenne egy ilyen információ áramlás, ugyanis ezek a személyek gyakran a családjukkal való kapcsolattartás ürügyén továbbra is parancsokat osztogatnak az alkalmazottaiknak. Most a svéd parlamenti kolléga következik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a kiváló előadást. Svédországban a hatóságok együttműködnek minden szinten a szervezett bűnözés ellen, és ez a siker egyik záloga. Tehát több tucat svéd hatóság működik együtt, tehát a, van jogi hivatal, bűnüldözési hatóság, és így tovább. A közös munka eredménye az, hogy sokkal többről van szó, mint a bűnüldözésről. És nagyon jó sikereket is sikerült elérni. A bűnözők nagyon gyakran használják ki a szociális juttatásokat, mint például a társadalombiztosítás juttatásokat, a táppénzt, és így tovább. Nagyon sok adócsalás van Svédországban például. Az együttműködés egyre intenzívebb az ipar, az önkormányzatok és a politikai szervek között. Éppen ezért új munka módszerek fejlődtek ki, és ezek a hatóságok közötti fokozottabb együttműködésnek köszönhetők. Tehát ebben a tekintetben ezt javaslom én is európai szinten. Köszönöm. Grazie, adesso la, la parola. Köszönöm. Spanyol kollégák. Buenas tardes. En, en primer... Jó napot kívánok mindenkinek! Először is szeretnék gratulálni azért, hogy a bizottság megszervezte ezt eh, a találkozót, és az ilyen találkozók eh, megengedik, hogy olyan témákról beszéljünk, amelyek az állampolgárok számára nagyon fontosak, és jelen pillanatban Európában kulcsfontosságúak, és eh, el tudunk gondolkodni a legkényesebb kérdésekről, amelyek agasztóak az állampolgárok számára, és lehetőleg választ tudunk adni a szervezetbűnözés, a korrupció és a pénzmosás által felvetett kérdésekre. Egy konkrét kérdés is elhangzott, és úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy nagyon lényeges a szervezett bűnözéssel szemben felvenné a harcot, illetve ugyanez igaz a korrupcióra és a pénzmosásra, de Európában talán a legfontosabb, hogy a jogbiztonságot fenntartsuk, ami a jogi hagyományainkhoz kötőzik. Tehát nagyon fontos, hogy a szervezett bűnözői hálózatok főnökei ne tudjanak a későbbiekben kapcsolatot tartani kommunikációs hálózataikkal, több száz éves tapasztalatunk, illetve hagyomány fűződik ehhez, hogy bizonyos jogokat szeretnénk fenntartani és érvényesíteni, de ez nem szabad, hogy a hatékonyságot csorbítsa. Hatékonyak lehetünk, hiszen vannak olyan rendszerek, olyan elektronikus rendszerek például, amelyek ki tudják zárni a mobiltelefonok használatát, tehát a börtönökben ezt nagyon jól lehet korlátozni, de tiszteletben kell tartanunk azokat a garanciákat, amelyek az emberi jogokhoz, szabadságjogokhoz fűződnek. Éppen ezért egy szigorított kommunikáció nélküli rezsimet kell a szervezetbűnözői hálózatok vezetői számára bevezetni, de a többieket ebben nem szabad részesíteni. A lengyel szenátus nevében Jan Rulenski. Köszönöm szépen. Európa igazából nagy piac lett, egy nagy vonzó piac bármely tevékenység tekintetére, és ide tartozik a szervezett tevékenységek és a szervezett bűnözés is. Például a kábítószer kereskedelem. Ez pedig eh, azt jelenti, hogy eh, új folyamatokat kell kidolgoznunk. Egyrészt ezt látjuk, másrészt pedig azt, hogy az intézkedéseink, hogy megakadályozzuk a bűnözést, nem elég hatékonyak, és hatékonyabbá kellene ezeket tenni. Mérnökként úgy gondolom, hogy bizonyos elemeket javítanunk kell, és pedig úgy, hogy konkrét számokat alkalmazunk. Véleményem szerint a bűnözés, amikor 3%-ot megszalal, meghalad, és pedig a polgárok számának a 3%-át meghaladja, akkor az azt jelenti, hogy az igazságszolgáltatás és a bűnüldözés nem lesz sikeres, hogyha a demokratikus jogállam eszközeit használja hagyományosan. Tehát, hogy csak ez igazságszolgáltatásra hagyatkozik. Más intézkedésekre, más kezelési eszközökre vannak, van szükség, tehát másra, mint a hagyományos eszközök. Az Európai Unió bevezetett olyan folyamatokat, amelyek mérhetők. És a mérhető folyamatokkal például más országok gyakorlatába is eh, beleavatkozhat. Tehát például a költségvetésébe. Az Európai Unió beleszólhat egy tagállam költségvetésébe. Tehát, hogyha az államadóság több mint 60, a GDP 60%-át meghaladja, akkor megfigyelés alá kerül az az ország. A következtetésem a következő, hogyha a bűnözéssel szemben lépünk fel, akkor vélelmezzük, hogy eh, ha egy bizonyos szint fölé kerülünk, ahol a tagállam már nem képes egyedül megoldani a helyzeket, akkor nem szabad ezt figyelmen kívül hagyni. És az az állam esetleg nem azért nem tud fellépni a bűnözés ellen, mert nem vesz észre, nem akar, hanem nincsenek olyan eszközei, akkor az Európai Unió is megfigyelheti a helyzetet, és az Európai Unió segítségével hatékonyabban lehet fellépni a bűnözés ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jakolino úr a szó. Nagyon érdekes volt hallgatni a svéd kolléganőt, hogy valóban a koordináció már önmagában milyen pozitív hatásokkal járt a svéd környezetben. Természetesen mi is így gondoljuk ezt. Szerintünk alapvető fontosságú az együttműködés, mert csak így lehet nap mint nap harcolni a szervezett bűnözés, a maffia ellen, de más szervezett bűncselekményekkel szemben is ahogyan a spanyol kollégát hallgattam, a tényleges elkülönést biztosítani úgymond szigorú fegyházbüntetés nem csak Olaszországban létezik. Azt hiszem, hogy Spanyolországban is volt már arra eset, hogy bizony a maffia vezetők továbbra is parancsokat osztogattak, még az börtönből belül is. Éppen ezért. Természetesen az emberi méltóságot figyelembe kell venni, még akkor is, hogyha egy fogvatartottról van szó, de azért nem elhanyagolható ez a megoldás sem, hogy bizonyos időre legalább ezt a tényleges elkülönítést biztosító szigorú fegyházat ö, léptessük életbe. 3%-os kvóta ö, elég magas már, hogyha ilyen nagy a beépülés a bűnözésnek a mindennapi életbe. Ezen felül már elviseltetlenné válik, éppen ezért úgy gondolom, hogy a politikusoknak pontosan ez a feladata, hogy ezeket a kérdéseket megoldják, azt szeretnénk, hogy aztán jogi eszközökre fordítsuk le a mostani munkánkat, és reméljük, hogy ebben az önök támogatására is számíthatunk majd. Elnök, köszönöm szépen. Aztán majd még a spanyol kollégákkal még egy kérdésem, kérdést szeretnék tisztázni. Azért tettem fel ezt a kérdést, mert tavaly, tehát nem olyan nagyon régen, de tavaly Valdemoroban, a Valdemoro börtönben, Madridban, egy maffiózót ö, tartóztattak le, és őt ebbe a börtönbe vitték, és hát onnan nem csak, hogy folytatta kapcsolatait a hálózatával, de még ezen felül a börtönből Madridban kaphatott mobiltelefont, ezzel a mobiltelefonnal megrendelt gyilkosságokat, sőt, drogkereskedelmet szervezett, és ez tavaly történt. Ez tavaly volt. Csak ezért merült fel bennem ez a kis szerény kérdés. Nagyon sok pénzük van ezeknek a mafiózóknak, vagy mafia vezéreknek, ugyanis a korrupcióban azért ők mesterek, a spanyol rendőrség tavaly 69 embert tartóztatott le, akik az orosz maffiával tartottak kapcsolatot. Barcelona, Madrid, Oroszország viszonylatban fegyverkereskedelem, drogkereskedelem, emberkereskedelem szerepelt a büntetősi listájukon, de még osztrák és német kapcsolataik is voltak. Aztán Belgiumban néhány évvel ezelőtt a Nandrangeta kettő óra alatt képes volt több milliárd eurót befektetni. Brüsszel egyik külvárosát egy, gyakorlatilag felvásárolták néhány óra alatt. Éppen ezért mi itt ebben a különbizottságban komolyan elgondolkoztunk arról, hogy mit is tehetünk. A lengyel kolléga mondta talán, nagyon nehéz összehangolni, harmonizálni a különböző tagállamok jogrendszerét. Minden államnak megvan a saját jogrendszere, és máshogy vélekedik a szervezetbűnözésről, a korrupcióról, vagy bármilyen más kérdésekről. És valóban az állampolgárok is másként ítélik meg ezeket a jelenségeket, egészen más az olaszok hozzáállása, mint például a holland állampolgárok hozzáállása. Ők másként érzékelik ezeket a jelenségeket. De azért ne felejtsük el, hogy a Rotterdami kikötő az egyik legnagyobb drogkereskedelmi központ, konkrétan kokain elosztó központ. Úgyhogy, amikor itt a parlamentben erről beszélgettünk, akkor rájöttünk arról, hogy nagyon sokáig mindenki a saját földrajzi realitásaiban gondolkodott. és mindenhol megvoltak a szervezetbűnözés bűnözés elleni harc elemei, de ezeket sosem hangoltuk össze. Ráadásul az adatok nekünk adnak igazat. Mindenkinek más tradíciói vannak, és ez helyes is, hogy ez így legyen, ezt magunkkal is fogjuk vinni továbbra is, de ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a szervezetbűnözés mindenhol jelent van, jelen van, és ráadásul integrált formában, beépülve az összes tagállamba, a penetrációs szint a társadalomba, a gazdaságba hatalmas. Bill nem olyan régen azt mondta, ez az érzés alakult ki bennem, hogy néhány ö, tagállamban a parlamentek nem akarnak ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, mert nem akarják ezt megmutatni ö, ennek a jelenségnek a hatalmas voltát a közvélemény előtt, ő ezzel nem kritikát fogalmazott meg, hanem egész egyszerűen csak annak a vélekedésének adott hangot, hogy sokszor a parlamentek mintha félnének a közvélemény elé tárni azt, hogy itt akár biztonsági, akár gazdasági, akár demokráciát fenyegető ö, aspektusai vannak a szervezetbűnözésnek, Nagyon fontos kérdés az is, hogy a politika és a korrupció összefüggését vizsgáljuk. Nem szabad ezt a kérdést figyelmen kívül hagyni, mert talán túl sokáig úgy gondoltuk, hogy a politika egész egyszerűen egy magatartási kódex mentén működhet. és nagyon sokáig úgy gondoltuk, hogy nem kell ezt külön kimondani, hogy akit egyszer már elítéltek büntető jogi perben, az mondjuk ne jelentkezzen parlamenti képviselőnek. De azért rá kellett arra jönnünk, hogy a valóságban már az elmúlt időszakban is, az európai parlamenti választásokon 2009-ben bizony, bizonyos tagállamokban megengedték azt, hogy olyan személyeket válasszanak meg, akiket bizony elég komoly bűncselekményekkel ítéltek el. Ezért lenne fontos az, hogy ezeket a kérdéseket nyíltan megbeszéljük, és egy kicsit talán nagyobb rátekintést kapjunk a helyzetre. Az FBI-jal is, be, ról is beszéltünk ebben a kérdésben, hiszen most ugye az európai gazdaságot támadják a korrupció, a pénzmosáson keresztül a szervezett bűnözői csoportok, sőt, még lehet, hogy ez halálos is lesz tagállamaink számára, amelyek már amúgy is igen nehéz gazdasági helyzetben vannak itt vannak ugye a megszorító csomagok, stb. Máström biztos azt mondja, a korrupcióról beszélt. Valóban a korrupció Európában, és ez biztos, hogy még egy alacsony szintű becslés, 120 milliárd eurót tesz ki évente. És ennél biztos, hogy a valóságban nagyobb összegről beszélhetünk, ez az, ami biztos. Ebből a 120 milliárdból 60 milliárd korrupciós tevékenységből származik Olaszországban. Tehát csak a fele egy olasz adat, hazámból származik ez az adat. Aztán itt van a pénzmosásra vonatkozó adat. Nagyon nehéz ezeket felmérni. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen mértékben befolyásolja a pénzmosás az Európai Unió gazdaságát. De a meghallgatások során rá kellett jönnünk arra, hogy nem kell olyan nagyon messze menni az Európai Unióból ahhoz, hogy adóparadicsomokat találjunk. Az Európai Unió hemzseg az adóparadicsomoktól. Éppen ezért keményen le kell csapnunk, hiszen Spanyolországban, Belgiumban, Olaszországban vagy bárhol máshol épp úgy jelen vannak ezek a tevékenységek. Magyarországon ott van például az orosz maffia. Az FBI például Budapesten tevékenykedik, de itt van a japán maffia, arról is beszélhetünk. Gyakorlatilag minden tagállamból ide meghívtunk a meghallgatásainkra szakembereket, és ezen meghallgatások alapján kialakult bennünk az az érzés, hogy itt egy egységes szervezet bűnözés elleni harcra vagy fellépésre van szükség. És ez csak úgy valósítható meg, hogyha az igazságügyi rendszereinket is összehangoljuk. Mert hogyha mindannyian rájövünk arra, hogy ezek a problémák, ezek nem egy-egy országban jellemzőek, sőt, ráadásul a nem törődömség, sőt a válság, az még csak rátesz egy lapáttal erre a helyzetre. Nagyon sok helyen nem vették elég komolyan a szervezet bűnözés tevékenységét, ezek a csoportok pedig összefogtak, és ezeket a holtereket kihasználták. Ezért lenne nagyon fontos az, hogy nyíltan beszéljünk magunk között. Nem tudom, hogy lesz-e még egy ilyen lehetőség, hogy a parlam- nemzeti parlamentek képviselőivel is nyíltan tudjunk beszélni, de ez a mostani lehetőség, ez szerintem nagyon fontos. A spanyolok például most elmondták, hogy ettől függetlenül, ami történt, szerintünk helyes az, ami történik, és megfelelőek a börtönintézkedéseink. Következik a kettes panel, korrupció címmel. Jákolino úr szó. Sí. Eh, sul tema della corruzione. Igen, a korrupció. A korrupció tekintetében már szóltunk a korrupció okairól. És a bizottságnak éppen ezért mandátumot adtunk, hogy lépjen fel a korrupció, a szervezett bűnözés és a pénzmosás ellen. A gazdaság védelméhez kapcsolódik az is, hogy a polgárokat védjük. És pedig nagyon gyakran ez egy bonyolult dolog, egy nagyon összetett dolog, és nagyon sok engedélyre van szükség, néha nagyon nehéz határozatokat hozni, amelyek tényleg hatékonyak. A bürokrácia nagyon gyakran lassú, és lassan is dolgozik. A korrupció pedig befészkali magát. A korrupciónak az az eredménye, hogy elmaradnak a befektetők. Ahol korrupció van, ott megjelennek a bűnözők. Elég gyakran egyéb tagállamokból vagy a harmadik államokból. Éppen ezért a gazdaságot aláássák ezekben az országokban. És hogyha a gazdaságot aláássák, akkor az az állampolgárok számára nagyon rossz itt a képviselők, illetve mindenki a saját polgáraik érdekeit nézi. És a saját polgárok érdeke pedig azt követeli, hogy hatékonyan fellépjünk a bűnözéssel szemben. Ez minden tagállamban a, a kormány működésének az egyik fokmérője. Nagyon fontos az, hogy a, közösséget, a közösségre káros bűnözést, bűnözési formákat minél hamarabb, minél hatékonyabban leküzdjük. Itt nagyon gyakran észlelhető a korrupció megléte a tagállamokban, és ide az is tartozna, hogy a közalkalmazottakat, a köztisztviselőket jobban megszűrjék. Tehát itt különféle kritériumok lehetnek. Ez a politikusok feladata, hogy ezeket a kritériumokat kialakítsák. A politika felelőssége, nagy, és elég gyakran szóltunk már a határokon, túlmenő határokon átmenő bűnözési formákról. Néhány tagállamban már működik a határokon átnyúló együttműködés. Most a közbeszerzés a következő téma, nagyon fontos az, hogy az itt korrupción kapott vállalatokat tegyék fekete listára beszerzés esetén legalább egy bizonyos időre, hogy ne tudjanak korrupt módon viselkedni. Ez is a korrupció elleni fellépés egyik hatékony eszköze. Azt is meg kell néznünk, hogy mennyire erős a korrupció az állami, illetve a magánszférában hogy a, például a bankok gyakorlatában hogyan helyeznek ki hitelt, ki milyen feltételekkel kap hitelt. Elég gyakran észlelhető az ilyen esetekben a csalás jelensége. Azt szeretnénk, hogy az Európai Unió teljes mértékben a Greco megalapodás értelmében működjön együtt a korrupció ellen. Itt külön projektekről is szó esett már, amelyek segítségével a politikusok és a hivatalnokok jobban kiismerik magukat a korrupció gyanús esetekben. Nagyon fontos a szubszidiaritás elve ezen a téren is. És elég gyakran, mint már említettük, a korrupció határokon átnyúló bűnözési forma, éppen ezért hatékonyan csak határokon átnyúló együttműködéssel tudjuk leküzdeni. Ez, ez rendőrségileg és igazságszolgáltatásilag is igaz. Nagyon fontos az, hogy meglegyen a bizalom a tagállamok között. És nagyon fontos az, hogy az állampolgárok is bízanak bennünk. Azok az állampolgárok, akiknek nehézségeik vannak eh, megérteni, hogy eh, hogyan működik eh, a helyzet. Tehát itt most megemlíthetjük, hogy az európaiak három negyede aggódik a korrupció miért, ez az Euróbarométer felméréseiből is kiderült. Hogyha belegondolunk a politikai prioritásokba, akkor az európai parlamentekben látjuk, hogy a korrupció elleni harc az prioritás. Néhány hete például az új szabályokról beszéltünk, és észrevettük e során, hogy még nagyon sok más területtel is kell foglalkozni, ha arra korrupcióról beszélünk. És eh, mielőtt eh, megírjuk a végleges jelentést, ezeket ki kell dolgozni. Köszönöm szépen. A horvát parlament nevébe Kráger Zsózi úr következik. Zahvaljujem se, poštovane gospodo. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy megkaptam ezt a lehetőséget a felszólalásra. Először is szeretnék hangot adni támogatásomnak. Támogatom azokat a kezdeményezéseket, amelyeket hallottunk, hiszen ezek fokozzák a koordinációt és európai szinten teszik lehetővé a kölcsönös kapcsolódást. Már ami az ügyészi munkát és a nyomonkövetést illeti, ennek nagyon fontos következményei vannak. A monitoring azért fontos, hogy a média és a politikai testületek is felvegyék a harcot a lehető legkomolyabban a szervezett bűnözéssel. A módszertant természetesen lehet még javítani, különösen ha figyelembe vesszük, a tapasztalatokat, illetve az intézményeknél rendelkezésre álló ismereteket, mint a, az IMF vagy a Világbank, ilyen intézményekről beszélek. Másodszor pedig hangsúlyozni szeretném, hogy Horvátországban jelentős tapasztalatunk van a korrupció elleni harcban, és az Európai Parlamentnek köszönhetően nagyon sok támogatást és nagyon jelentős elismerést kaptunk a sikereinkkel kapcsolatosan. A sikereink oka Többek között az, hogy felvettük a harcot különböző esetekben magas szintű politikusokkal és tisztviselőkkel is, őket is bíróság elé állítottuk Horvátországban, és ez nagyon fontos üzenet mindenki számára, hogy nem kifizetődő a korrupció. Persze vannak még problémáink, nagyon elhúzódóak az eljárások, és ehhez sokféle nehézség kapcsolódik, és éppen ezért üdvözölném azt a kezdeményezést, hogy megelőzést is alkalmazni kell, és még hatékonyabban, mint az eddigiekben. Vagyonnyilatkozatokat és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat kérünk be a tisztviselőktől. A megelőzést hatékonyan kell végezni. A korrupció olyasmi, mint a malária azzal nem lehet megerőzni a maláriát és ugyanígy a korrupciót sem, hogy egyenként kértjük a szúnyogokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ausztriából Franz Kreap következik. Köszönöm, elnök asszony. Az elmúlt években Ausztriában is küzdünk a korrupció ellen. Az osztrák parlament ennek következtében esetében az egyik legszigorúbb antikorrupciós jogalkotási aktus hozott létre, saját korrupció val foglalkozó tematikus ügyészség megalakításával, hogy hatékonyabban harcoljunk a korrupció ellen. Személyesen az a véleményem, hogy a legjobb eszköz a korrupció leküzdésére az átláthatóság. Az összes magán ügyletben, az összes közbeszerzési ügyletben. Ausztria a Transparency International listáján olyan helyre csúszott vissza, amelyet nem fogadhatunk el. A kérdésem az elnök asszonyhoz, illetve az előadóhoz, hogy eh, itt a vádalkú szabályzás eh, elképzelhető európai méretekben is, amelyet nálunk alkalmaznak? Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a portugál parlament kollégája következik. Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria de todos. Eh, nagyon köszönöm, elnök úr, és eh, gratulálok mindenkinek, aki jelen van, és köszönöm, hogy megkaptuk a szót. A portugál parlament már nagyon sok ilyen intézkedést tett, amelyekről ma szó is volt a nemzetközi kereskedelemre vonatkozó szabályok, úgy mint a banki adatok nyilvántartása, stb. Ezeket szerettem volna kiemelni, de még egy dolog van, amit hangsúlyoznom kell. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy károkat okoznak ezek a tevékenységek, és ezért kivételes intézkedésekre van szükség, és ebbe be kell vonni a közösségi intézményeket is, különösen a bizottságot, és a korrupcióra jellemző hallgatólagos paktumokat kell megakadályozni, és mivel megvan annak a veszélye, hogy ezt a fajta szövetséget kialakítják az elkövetők, nem tájékoztatják a hatóságokat a tényekről. A kérdés, hogy hogyan lehet ezt a tájékoztatási kötelezettséget kialakítani a, az igazságügyi rendszerben, vagy pedig büntetni kellene azt, aki elmulasztja ezt a kötelezettséget, úgy gondolom, hogy ez olyan kérdéskör, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell, és el kell gondolkodnunk, és ezeket a körülményeket is figyelembe kell vennünk. Köszönöm. Köszönöm. Hol um, lengyel szenátus, Jan Huleszki. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy ilyen sokat beszélek, de most szólok fel utoljára. De Jakorino úrnak szeretném megköszönni, hogy egy ilyen jelentős problémáról írt jelentést. A korrupció témája képlékeny, folyékony, nagyon nehéz mérni, nagyon nehéz hozzáérni, nagyon nehéz megfogni. Tehát nem cselekvésről van szó, hanem egy folyamatról, nem akcióról. Tehát köszönöm, hogy a korrupció témája felmerült. Nem csak a közhivatalokban, illetve a közhivatalok és a magánszereplők között létezik a korrupció. Amikor például pénzügyi szempontokról van szó. De a magánszférában is jelen van a korrupció, tehát például lengyelországi beruházásokra gondolok. És a bizottság is foglalkozott ezzel néhány éve. Lengyelországban a politikai arénában a korrupciót sikerült kiirtani. Elnök asszony meghívott minket egy koktélra, és ezt be kell jelentenem, majd, ha visszatérek Lengyelországba. Tehát ennyire szigorú szabályokat hoztak most a mi országunkban a politikusok viselkedésével kapcsolatban. De még akkor is, hogyha otthon be kell jelentem, akkor is részt akarok venni ezen a kis fogadáson. Ami a posztkommunista országokat illeti, Lengyelországban sikerült leráznunk a kommunizmust, de még mindig megvan a posztkommunista örökség. És a szótárunkban van egy ige, amely azt jelenti, hogy valamivel foglalkozni, elérni, és a kommunista rendszerben nagyon sok mindent kellett elintézni a óvodai férőhely, a munkahely, az mind elintézendő dolog volt. Tehát, hogyha valaki részt akart venni valamilyen közbeszerzésben, azt most is elintézik, ahogy ezt mondják. Tehát a, az ilyen apró korrupcióval szemben van egy bizonyos tolerancia a hagyományok miatt. Hát mondok egy konkrét példát is erre egy munkáltató úgy döntött, hogy egy fogyatékossággal élő szemét foglalkoztat. A munkáltató ennek érdekében segítséget igényelt, támogatást igényelt, hogy alkalmazhassa ezt a szemét. Tehát ismét valamit el akart intézni és elintézte, hogy kapjon pénzt a fogyatékossággal élő foglalkoztatására. A biztos asszonytól hallottuk, hogy vannak kutatások, és remélem, hogy megfelelő módszerrel diagnosztizálják a korrupciót. Grazie. Köszönöm. Most Jakolino úr kap szót, hogy válaszoljon. Szép. Igen. Nos hát, az első megjegyzésre vonatkozóan a horvát kolléga ugye utalt az eljárások hosszúságára. Nem tudom, hogy az eljárások alatt mire gondolt talán az adminisztratív eljárásokra? Természetesen ezzel egyetértünk, valóban ezeket le kell rövidíteni, ezeket az időket, mert minél gyorsabban kell lépni az állampolgárok érdekébe. Azonban, hogyha a igazságügyben eltöltött időre utalt, nos hát ebben az esetben ma reggel pont egy javaslattal éltünk, Fontos az, hogy minél gyorsabban, tehát elfogadható idő kereteken belül dolgozzon az igazságügy. Sajnos bizonyos tagállamokban nagyon lassú az igazságügy, máshol esetleg kevésbé, de az biztos, hogy mindez hozzájárul ahhoz, hogy megmérgezze a állampolgárok és az igazságügy közötti kapcsolatot. Nem ismerjük ezeket az osztrák antikorrupciós intézkedéseket, amelyekre utalt a kolléga. Minden esetre az biztos, hogy az, ha a korrupcióra felhívjuk a figyelmet, az mindenképpen nagyon pozitív, egy referencia lehet mindenki számára, európai szinten is. Európában az európai ügyészség megalakítása is egy fontos lehetőség, vagy korrupció ellenes harc eszköze lehet. A portugál kolléga kérdésére talán Alfánó elnökasszony adhat majd ö, választ. A lengyel kolléga felvetése. A kérdés ugye az ő részéről Alfánó asszonyhoz szólt, de volt egy része a kérdésének, amelyre én fogok válaszolni. Itt valóban mozgó célpontokról van szó, hosszú idő az eljárási folyamat a bíróságok előtt. Mi parlamenti képviselők nem kaphatunk 150 eurót meghaladó ajándékot. Tehát azért talán még a koktélfogadásra eljöhet, erre bárki eljöhet, mert ez minden bizonyal a 150 euró, tehát a korrupció gyanúját ezzel lerázhatjuk magunkról. Minden esetre fontos az, hogy a politikusok ne legyenek korruptak, és nem szabad, hogy különbséget tegyünk az átlagpolgárok és a politikusok között. Allora, dunque, ris- <laughs> ehm, comincio dal collega Ruleschi. Ruleschi kollégával fogom kezdeni a válaszokat. Ő azt a kérdést tette fel, hogy ezek a becslések, ezek az adatok, amelyekről Malmström biztos beszélt a korrupció ellenes harccal kapcsolatban, hogy ezek vajon valamilyen tanulmányok alá támasztják-e, vagy sem. Nos, én a következőket tudom ezzel kapcsolatban elmondani. Tavaly Malmström biztos a korrupcióról egy csomagot készített elő. Ez akkor nagyon ambiciózusnak tűnt. Amikor a bizottság javaslatokat készít, akkor a parlament mindig fölfelé szeretné ezt még emelni, mert tudjuk azt, hogy itt még tárgyalásokra kerül sor. Tehát mi nagyon ambiciózusnak gondoltuk ezt a csomagot, de ahogyan önök is hallhatták, a biztos asszony elmondta, hogy még a nyár előtt a korrupció ellenes jelentést meg fogják jelentetni. Mi természetesen várjuk ezt, már csak azért is, mert ennek az alapján tudunk majd egy értékelést készíteni, azzal kapcsolatban, hogy a tavalyi öm, csomag, amelyet a plenárison terjesztett be, milyen hatásokkal járt ö, egy év alatt. Lobodel úr, a portugál kollégánk, esetleg megismételni a kérdését? Nagyon köszönöm, elnök asszony hogy pontosítsam a kérdésemet. A gazdasági bűncselekményekről van szó, és véleményem szerint gyakorlatilag kockáztatjuk a belső piac működésének működőképességét, Az Európai Bizottság egy jelentést is készített erről, és nem csak azt kívánják védeni, aki feljelent valakit, egyfajta tanúvédelmi programmal kapcsolatosan, illetve ennek keretében, hanem azokat is védeni kívánják, akik információt szolgáltathatnak. A helyzet nagyon súlyos, és ennek kapcsán feltenném a következő kérdést hogyan lehet egyensúlyt teremteni a közösség érdekeinek védelme között, illetve a között, hogy kötelező érvényű volna az ilyesfajta panasztétel vagy bejelentési kötelezettség jönne létre. Ugyanakkor az illető, aki mondjuk ezt a bejelentést megtehetné, veszélybe sodorhatja a saját eh, érdekeit, eh, vagyis az alapvető jogok érvényesülése itt eh, kérdésessé válik. Hogyan tudjuk ezt kiegyensúlyozni a közösség érdekeinek védelmével? Ez mindannyiunk számára nagyon nagy kihívás. Köszönöm. Perfetto. Allora, E, dunque, intanto eh, mi preme e d'obbligo fare una uh, distinzione fra le varie categorie che noi abbiamo. Uh... Nos, hát eh, igen, megpróbáltuk uh, a jelentésbe beépíteni ezeket az aspektusokat, és rájöttünk arra, hogy bizonyos fajta terminológia országról országra különböző jelentést hordoz. különbséget kell tenni a kollaborátorok, az informátorok és a feljelentők között. A kollaborátor, vagy együttműködő az az, aki részt vett a szervezett bűnözői tevékenységben, de egy bizonyos ponton úgy gondolja, hogy együtt fog működni a hatóságokkal, és bizonyos országokban az ő helyzetét jogilag is rendezni kell. Aztán tanuk. És ebben a kérdésben politikai irányt is kívántunk szabni a helyzetnek, ugyanis a tanú nem része a szervezett bűnözői csoportnak, csak valahonnan ismereteket szerez róla. Mire gondoljunk? Például bizonyos kereskedőket megfenyegetnek, és azt mondják, hogy nekik, hogy itt van mondjuk egy üzlet vagy egy gyár, ahhoz, hogy továbbra is működhessél, fizetned kell. Nálunk ezt pizzónak hívják. Ez egy illegális adó gyakorlatilag, egy illegális adó nem, amelyet a maffia szed be. Mert különben mondjuk felgyújtják az üzletet, vagy a családjából valakit megölnek, és ilyesmikkel fenyegetik meg. Nos, hát ebben az esetben a kereskedő nem része a bűn szervezetnek, hanem elmegy mondjuk ezek után a rendőrségre, és feljelentést tesz. Ő akkor a külső tanú. A nyomozás során azután kiderül az, hogy esetleg ezt a személyt ö, igazságügyi tanúnak ö, ö, nevezzék. Ez teljesen más, mint az előző kategória, amely a kollaborációból indul, tehát az együttműködésből. Vannak olyan tagállamok, ahol a kereskedelmi kamarák ki ö, zárják soraikból azokat a kereskedőket, akik nem tesznek feljelentést ilyen esetben. Tehát itt azért egy nagyon fontos civil szerveződésről is van szó, de ne felejtsük el, hogy ezt a büntető törvénykönyv is előírja. Tehát itt nagyon különbözőek a helyzetek, de a mögöttes valóság, a mögöttes történet az nagyon gyakran az, azonos. A gazdaság ma való beépülés, a fő cél, illetve a gazdaság támadása direkt módon. Egy ilyen esetben ez egy akkora ö, támadás különböző frontokon, hogy ö, tulajdonképpen az adott kereskedő tönkre meneteléhez is vezethet. Nem olyan régen megkeresett engem egy kereskedő, hazámban jól ismerem ezt a jelenséget, ugyanis ez a kizsarolt védelmi pénz nagyon jellemző. Mi úgy gondoltuk nagyon sokáig, hogy a maffia főleg ezekből a pénzekből táplálkozik, él. De itt igazából nem erről van szó. Ez inkább egyfajta hőmérőként működik, azt mutatja, hogy a maffia be akarja bizonyítani a kereskedők számára, hogy ő jelen van, és ő a főnök, és hogyha bármit, bárki bármit akar tenni, akkor a maffiával kell először lerendezni ezt a helyzetet, mert különben egyszerűen felgyújtják az üzletét. Olaszországban nagyon gyakran az első jel az az, amikor a kulcsukba ragasztót tesznek. Voltak lehallgatások, ezért gyakran fény derült ezekre az eseményekre, és a kereskedők még az ilyen egyértelmű leleplezések esetén is inkább tagadtak egész egyszerűen félelemből. És ilyenkor a törvény szellemében ők is vádlottá válnak, de szerencsére hazámban is egyre gyakoribb az, hogy vannak olyan kereskedők, akik nem hajlandóak részt venni a maffia térnyerésében. Salvatore, hogyha jól emlékszem, egy nagyon ismert szicíliai vendéglőtulajdonos, aki egyébként minden héten a Ráj egyes csatornáján főz. Ez egy fiatal srác catering cége is van, vannak ismert éttermei, tehát természetesen ő hozzá is elment a maffia, és azt mondták neki, hogy ki kell fizesse a védelmi pénzt. Ez megtörtént karácsonykor, és megtörtént húsvétkor is. Ő ezek után azonnal a rendőrséghez fordult, a bűnözőket letartóztatták, és a letartóztatások után mások ebből a klánból elmentek megfenyegetni ennek a híres személynek az édesanyját. Úgyhogy most védelem illeti meg az egész családot, 24 órás testőri szolgálatot kaptak. Ugyanis hazámban egyre gyakrabbak ezek a jelenségek, egyre több kereskedő tesz feljelentést, és ezekben az esetekben, hogyha az állam bizonyítani tudja, hogy erős és meg tudja védeni azokat, akik vele együtt működnek, akkor a többiek, a többi kereskedő, aki tulajdonképpen két szorító, egy nagyon, nagyon szorító helyzetben találja magát, szintén átáll a jó oldalra, és ők is feljelentéseket fognak tenni. Nagyon gyakran még a személyazonosságukat is meg kell változtatni ezeknek a személyeknek, elviszik őket onnan, ahol laktak, egészen máshová, biztos helyre. Tehát van egy ilyen lista olyan személyekről, akiket az állam véd, és természetesen mi olaszok mindannyian nagyon hálásak vagyunk ezeknek az embereknek, mert ugye 24 órás testőri felügyelet alatt élni nem túl jó. Én igen hosszú idő óta így élek egyébként, mert ez a személyes szabadság meg nyírbálását jelenti, de mégiscsak nagyon fontos az, hogy ezekben a helyzetekben erős jelzést adjunk, mert itt nem csak politikáról van szó, nem csak a politikai életről, de itt igenis is ezeket a jelzéseket el kell jutatni az emberekhez. És végül megadom a szót Jákolino úrnak a pénzmosás témájában. Azután újabb kérdés, válasz kör következik, és kérem, hogy a zöld kártyákat használják. Köszönöm szépen egyébként, hogy eljöttek ide, és hogy a mai napon eszmét cserélnek velünk, és át is adom a, az elnöklést Bill Newton-dannak. Bene, siamo al, alla terza grande questione che quella... Itt van a harmadik nagy témakör. Pénzmosás. Ezer milliárd dollárról van szó. Ez az ára világszinten, becslések szerint a pénzmosás tevékenységének. Ez pedig arra sarkalhat bennünket, hogy vegyük komolyan a helyzetet. Munkadokumentumunkban megvizsgáltuk azt, hogy milyen okai lehetnek a pénzmosásnak, és hogyan lehet ö, megoldani ezt a problémát minden kétségen kívül a bankrendszerrel összefogva lehet ezt megtenni, illetve a pénzügyi ágazatban dolgozók segítségével. Ezen kívül fontos a banki governance megvalósítása, főként az ellenőrzés területén. Az Európai Unió most néhány új eszközzel rendelkezik, a Tupac például ilyen, és a bankunió felé haladunk öles léptekkel. Reméljük, hogy itt egyre komolyabb ráhatás lehet majd elérni. Nagyon fontos lenne az is, hogy itt Európában a kereskedelmi bankok és a befektetési bankok között különbséget tudjunk tenni, és ugyanakkor az a legfontosabb talán, hogy a pénzmozgásokat tudjuk nyomon követni. Kötelező jelleggel a gyanús ügyletek jellezése, ezek meghatározott objektív kritériumok mentén kell, hogy megtörténjenek. A kedvezményezett konkrét személyét kell megvizsgálni, és az új banki szolgáltatásokat, termékeket, ezeknek a működését hosszú távon is meg kell vizsgálni. Fontos az is, hogy nyomon lehessen követni, hogy ki az, aki egy adott banki műveletet kezdeményezi, hiszen nagyon gyakran a háttérben pénzmosás áll. Itt tulajdonképpen köz- és magán intézményekről egyaránt szó van, és éppen ezért a közszférának a magánszférával karöltve kell megoldani ezt a problémát. Nagyon fontos az európai dimenzió ebből a szempontból. Az együttműködés a harmadik országokkal szintén elengedhetetlen, főként olyan államokra gondolok, amelyeket adóparadicsomként definiáltunk, 60 ilyen ország van egyébként. Bátorságra van szüksége és eltökéltségre ezen a területen. Nagyon intenzíven dolgozunk, és úgy gondoljuk, hogy a magánszférával való szoros együttműködés is segíthet ahhoz, hogy a csalókat, adócsalókat lefüleljük, hiszen a pénzmosás 20%-át az adócsalásból származtatjuk, de ez azt is magával vonja, hogy sokkal igazságosabb adórendszerre van szükség bizonyos országokban, és máshol pedig ezt az igen kemény adórendszert kellene könnyíteni. Mi is a cél? Az, hogy a pénzmosást a drogkereskedelmet elválasszuk egymástól, de a sportfogadást is ide értem, valamint az a régiségkereskedelem, vagy szervkereskedelem is ide tartozik. De akár az emberkereskedelemről is beszélhet, beszélhetünk, hiszen nagyon gyakran ezek a forrásnál összeérnek a pénzmosással információ, áramlás, megelőzés a kulcsszavak ezen a területen. Meg vagyunk győződve róla, hogy az elkövető általi pénzmosás büntetési tételét minden egyes tagállamban foganatosítani kell a büntető törvénykönyvekben, és nagyon jó lenne az is, hogyha egy európai ügyészség jönne létre, és ez az elkövető általi pénzmosás az ő hatáskörébe tartozna. És végül a szakma, tehát kereskedelmi kamarák, pénzügyi közvetítők szerepe. Itt olyan személyekről van szó, akik alapvető fontosságot tölthetnének be abban az esetben, hogy ha bűncselekményt észlelnek, vagy gyanús ügyletet észlelnek nemzeteken átívelő formában. A dokumentumban, amelyet ma délelőtt elfogadtunk, ezek a gondolatok szerepelnek, és remélhetőleg az önök véleményét is be tudjuk majd építeni a jelentés végső formájába. Köszönöm szépen! Szalvatore, nagyon szépen köszönöm. Változik Köszönöm, Szalvatore. Brit vagyok, de ezt gondolom sejtik már a nyelvezetemről. Ketten vannak a felszólalók között. Pié, szenátor Franciaországból, de a litván kiejtése nem lesz, hogy tök, nem lesz tökéletes August Kazetta, ha jó. A program miatt azt javasolnám, hogy ha a pénzmosás témája mellett máshoz szeretne hozzászólni, szóljon hozzá. Óriási problémával küzdködünk. Pié szenátor úr, nem tudom hol van, de öné a szó. Üdvözlöm! Euh, Köszönöm szépen. Két egyszerű kérdésem lenne. A pénzmosás eljárása elég egyértelműen fel van tárva. Nos, hát talán nem lenne-e a leghatékonyabb az, hogyha a tagállamok közötti információ cserét megvalósítanánk, és valahogyan arra kellene rábírni a tagállamokat, hogy ne kelljen, tehát hogy automatikussá váljon az szolgáltatás, ne kelljen külön információt kérni. Ezen felül pedig jó lenne, hogyha tagállamainkban a banktitok át járhatóbbá válna. Nagyon szépen köszönöm. Algis Cassetta. Kérem, hogy ejti a nevét, elmondaná? Algis Cassetta. Köszönöm. Az Európai Unió illetékes szervei nagyon fontos célkitűzést fogalmaztak meg, hogy koordinálják a igazságszolgáltatási szervek együttműködését az európai tagállamok között. Szeretnék feltenni egy kérdést. Az egyik legfontosabb partner a pénzügyi érdekek védelmében az OLAF hatóság a hatóság reformját már sikerült megoldani. Azonban a parlamentben még mindig vita zajlik abban a tekintetben, hogy milyen jogalapon működjön az OLAF. Tehát korrigálni kell az OLAF működésének jogalapját. Itt a jogi aktusok késlekedése ahhoz vezethetne, hogy az OLAF tevékenysége sem elég hatékony. Hogyan látja ezt eh, a szakbizottságában. Köszönöm. Esetleg valaki más szeretne hozzászólni? Két úriember szerepelt a hivatalos felszólalói listán, de hogyha mások nem, akkor Salvatore Jacolino válaszolna, utána nekem lenne egy megjegyzésem, nagyon jó lehetőségük van, nem látok integető kezeket, Szalvatóra szeretnél válaszolni a felvetésekre? De, elnézést kérek, elnézést kérek, önné a szó. Mondja meg, kicsoda. Patriannaku, a görög parlamenttől. Igen, a megjegyzéseimet a következőkkel kezdeném. Nagyon nagy hatást gyakorolt rám amit hallottunk ma délután. Mindenki nagyon lelkesen beszélt a dologról, és elmondta, hogy csak így együttműködéssel jutunk eredményre. Azonban szeretném elmondani, hogy ennek a vitának eh, a társadalmi dimenzió nem csak a gazdaságot érinti. Tehát nem csak eh, gazdasági következményekről van szó, hogyha pénzmosásról vagy a korrupcióról beszélünk, hanem itt társadalmi, szociális nehézségekről is szó van, hiszen a szociális együttműködést is érinti ez a téma. És például itt az egyenlőség kérdését is kiemelnénk. A korrupció és a pénzmosás a demokráciát is veszélyezteti. Hiszen a politikai rendszerben benne vannak a politikát romboló jelenségek is. Az államoknak pedig együtt össze kell hangolnia politikájukat a pénzmosás és a korrupció ellen. Az én országomban a politikai akarat megvan, de főleg az elmúlt években nagyon eltérő politika volt. És ez egészen a miniszterelnök szintjéig eljut. Én mégiscsak szeretném végezetül kifejezni, hogy nem lehetséges hatékony politikát folytatni, hogyha kezdetektől fogva nincs meg a szilárd politikai akarat. Hogyha a szervek nem működnek, igazából lelkesen, és nincsen eh, nagyon szoros jogi keret. Hiszen eh, a bűnözők kihasználják a fókiakat a rendszerben, és ezeken a réseken keresztül pedig eh, kijut a bűnözés a legális gazdaságba is. Mindenki beszélt arról, hogy modern technológiai eszközekre van szükség. A tagállamok nagyon gyakran kullognak a bűnözők után, hiszen a bűnözők rendelkeznek a legmodernebb technológiákkal. Gondoljunk bele például az európai bankrendszerbe. Az európai bankrendszerben egységes szabályok vannak. Egységes keretekben dolgoznak az európai bankok. És hogyha a gyakorlat egységes, akkor a bűnözés elleni harcban is eredményesebbek lehetünk. Tehát a bűnözés ma már nem ismer határokat. Esetleg valaki más, mielőtt átadom a jelentéstevőnek a szót. Valaki, megvan az esélyük, megvan az esélyük. Jó, Salvatore. Grazie. Bill. Köszönöm szépen, Bill. Francia kollégának a következőket tudom válaszolni. a pénzügyi információs egységekre utalt, és az ezek közötti együttműködéssel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy meg tudom nyugtatni őt, ugyanis a 42-ös bekezdésben a dokumentumunkban pontosan ez szerepel. Tehát, hogy egy, egyfajta automatikus információ szolgáltatás valósuljon meg. az illetékes hivatalok számára, tehát, hogy a pénzügyi műveleteket nem csak banki műveletekről van szó, minél gyorsabban nyomon lehessen követni, ami a banktitkot illeti. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy két héttel ezelőtt a G20-ak kimondta, itt ugye a 20 leginkább iparosodott országról van szó, és gazdaságilag vezető országokról, egyetértettek abban, hogy a banktitok megszűnését irányozzák elő. Washingtonban az Egyesült Államok pénzügyminiszter helyettesével beszéltem, Bill is ott volt, és még mások is, egyetértettünk abban, hogy igen nagy konszenzus alakult ki a banktitokkal kapcsolatban, banktitok megszüntetésével kapcsolatban. És valóban erre szükség is van az Európai Bizottság részéről, Egyébként pedig mind a hármas, mind a négyes pénzmosás elleni irányelvek szellemét az a politikai szándék hatja át, hogy az információk minél gyorsabban érkezzenek meg az illetékes hatóságokhoz, szervekhez. A két második kérdés a litván kollégától. Az Olaf azért született meg, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit védje az európai költségvetést véde, védje. Ez a fő feladata. Ugyanakkor nagyon gyakran az Olaf ö, jelzéseit a tagállamok nem veszik komolyan. Ezért szükséges az Európai Ügyészség, Ebben az esetben az OLAF administratív szinten támogatná meg az Európai Ügyészség munkáját, és mindez szoros együttműködésben a Eurojust-tal. Ami pedig görög kolléganőnk megjegyzéseit illeti, a bűnözői tevékenységek nem csak gazdasági természetű hatásával kapcsolatban, hanem azzal kapcsolatban, hogy bizony a társadalmat is áthatja, a szociális kohéziót, meg törheti a szervezet bűnözés. Természetesen hatalmas politikai erőre van szükség, politikai akaratra. Az Európai Parlament erős mandátumot adott a különbizottságunk számára, úgyhogy mi meg vagyunk győződve arról, hogy most a tagállamokon, illetve az Európai Bizottságon a sor, annak érdekében, hogy a politika akarat konkrétumokra fordítódjon le. Itt nem elég törvényeket alkotni, Természetesen nagyon jó az, hogyha vannak közös jogszabályok, tudjuk, hogy nagyon nehéz ezeket megalkotni, de ezen felül, amelyekre megint megismétlem szükség van, de mégiscsak egyfajta konkrét tevékenységre van szükség a bűnözés elleni harcban, bűnözés elleni fellépésben, a csalás, adócsalás elleni fellépésben valamint a banki együttműködés területén. Hát itt nem csak a politikai akaratról van szó, hanem fontos az, hogy a különböző illetékes szervek ellenőrzésre hivatott szervek közötti együttműködés és információáramlás megvalósuljon. Ekkor lehetünk hatékonyak, a pénzmosás területén. Hogyha mil, ezer milliárd dolláros éves szinten a világban a pénzmosás mértéke, hát ezzel jó néhány tagállam problémáját meg lehetne oldani, és nagyon sok forrás lehetne az oktatás, a képzés, a jólét, vagy akár a kultúra számára biztosítani. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy ez egy fontos terület, ezek nagyon fontos célok, és minél rövidebb idő alatt ezeket meg is kell valósítani. Csak néhány észrevételem volna ezzel kapcsolatosan. Franciaországból szenátor Pie beszélt arról, hogyha jól jegyzeteltem, hogy információcserére van szükség a tagállamok között határokon átnyúló módon. Ezzel teljesen egyetértek. Salvatore is beszélt erről, múlt héten voltunk az Egyesült Államokban. Nagyon sokat tanultunk ebből a tapasztalatcseréből, és Giuliani polgármesterről mindannyian hallottunk, a New Yorki polgármester, aki zéró toleranciát alkalmazott New Yorkban, és nagyon hatásos volt ez. És ezt úgy ért el, hogy New York különböző részeiben a különböző rendőri szervek egészen az ő érkezéséig saját adatbázissal dolgoztak egymástól függetlenül, senki nem tudott semmit a többi részről, úgyhogy ő összekapcsolta ezeket az adatbázisokat, és a New Yorki rendőrőrsök pontosan tudták, hogy más területeken mi történik, és a polgármester is tudta, hogy hol vannak a legsúlyosabb problémák, és mivel kell foglalkozni. Ezt egyszerűen azzal érte el, hogy összekapcsolta az adatbázisokat, és nagyobb rálátást kapott a helyzetre. Ez például egy könnyű megoldás, vagyis kivitelezhető. Aztán Washingtonban még egy érdekes dolgot tapasztaltunk. A szeptember 11-i támadások során kiderült, hogy a CIA és az FBI között nagyon sok a konfliktus és bizon, bizalomhiány, és egyfajta fúziós központrendszert hoztak létre. Az Egyesült Államokban 18 és fél ezer bűnödözési szerv működik. Ezek a különböző FBI, CIA szervek, illetve egészen le a helyi sheriff szintjéig. Nem igazán kommunikálnak egymással, és ezért létrehoztak minden államban egy helyi szervet, ami kapcsolatot tart ezekkel a különböző bűnöldözési szervekkel. Ezeket fúziós központnak hívják, információ cserét végeznek. Szenátor úr, pontosan erről van szó, ez a titka a hatékony munkának. Ön francia, én angol vagyok. Ezer évek óta az őseink harcoltak egymással, és én a hazámban tudnék olyan embereket mondani, akik hidegrázást kapnak azzal a gondolattól, hogy franciákkal osszanak meg információkat. Ott van például a UKIP párt, amely kifejezetten idegen gyűlölő programmal rendelkezik, tehát pontosan ez a probléma, hogy a nemzeti kormányok együttműködjenek a parlamentben pontosan ez a feladatunk, hogy ezt elérjük. Nyilvánvaló, hogy ez előmozdítaná az ügyünket, és mégsem tudják megtenni. Ezek primitív ösztönök, amik visszatartanak minket ettől, és pontosan ez a feladatunk, hogy ezt a kezdeményezést előmozdítsuk. Kassetta úrnak az Olaf úrral kapcsolat, az olaf kapcsolatos észrevételei. Valóban ez a feladatunk, hogy a tagállamokat cselekvésre késztessük az egyik meghallgatásunkon itt volt egy tanú, aki azt mondta el, hogy az OLAF jelentéseinek 90%-át elküldik a tagállamoknak, mivel európai szinten nincsen bíróság, vagy ügyészségi hivatal, vagy börtönrendszer, és éppen ezért a, a legtöbb jelentéssel igazából nem is történik semmi, az OLAF elkészíti a jelentéseket, azután a tagállamok nem cselekszenek ez, ennek nyomán. Itt is az a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk rábírni a nemzeti kormányokat, hogy lépéseket tegyenek. Patilnakó asszony, remélem jól mondtam ki a nevét, a szociális dimenzióról szól. Teljesen egyetértünk önnel, hiszen a bűnözés a foglalkoztatást szűkíti, munkanélkülivé teszi az embereket, elszegényíti a lakosságot, és tönkreteszi a közösségeket. Nem tudjuk, hogy az ókori Róma miért omlott össze, de, de könnyen elképzelhető, hogy a bűnözés miatt. Ezzel tehát teljesen egyetértünk az egész szakbizottság, illetve a politikai akarat is nagyon fontos a 27 nemzeti tagállam között, nem sokára már 28-ról beszélünk, júliustól Horvátországgal együtt. Tehát az együttműködés nagyon fontos, ennyit szerettem volna elmondani. A főtitkárunk, aki itt igazából a minden tudó és minden ható emberke, ő itt súg nekem, hogy nem sokára kezdődik a fogadás, tehát hogyha már többen nem szeretnének szólni, és mondjuk már mindenkinek például elege volt, akkor én a, az európai parlamenti képviselők nevében mindenkinek megköszönném, hogy eljöttek a körünkbe, elutaztak idáig, és megosztották velünk a gondolataikat, ami a legfontosabb, hogy kapcsolatban maradjunk. Ne az történjen, hogy ezután az ülés után többet nem találkozunk egymással, hanem használjuk ki ezeket a kapcsolatokat az együttműködésre, és hogy előmozdítsuk a közös ügyeinket Szálvatóra. Igen, csak annyit szerettem volna elmondani, hogy a következő napok során el fogjuk mindenkinek küldeni az elfogott fogadott formájú jelentést, így aztán, aki majd hozzá kívánna még tenni valamit a jövő munkálatai szempontjából, azt kérem, hogy jelezze majd ezt. Tehát kint fogadás van, aki szeretne jönni, meg van hívva.